testülete tárgyában a nőjogi és esélyegyenlőségi bizottság részéről. elsőként a jelentéstevőnek bdr képviselő asszonynak adom meg a szót. öt perce van képviselő asszony. Uh, köszönöm és köszönöm hogy eljött biztos úr, én vagyok a felelőse az idén elkészülő eh, emberkereskedelem ellenes jelentésnek, és eh, eh, örülök, hogy ön itt van. Az EU egyébként sokat tesz annak érdekében, hogy az áldozatokat megvédje. A 2011-es emberkereskedelem elleni irányelvet az egész világon példának tartják, mert gender-specifikus megközelítést is alkalmaz. Noha a bűncselekmény természete folytán megbízható adatokat nehéz kapni. Az Eurostat azt mondja, hogy 2010 és 2012 között a 28 tagállamban 30 ezer áldozatot regisztráltak, akiknek 80%-a nő volt. Ezek nyilván nem tartalmazzák ezek az adatokat, ezek az adatok azokat a személyeket, akiket nem azonosítanak, mint az emberkereskedelem áldozatait. Noha E, különböző okoknál fogva tartják e, fogságban ezeket az embereket, e, nem lehet lebecsülni a jelentőségét ennek a bűncselekménynek. 69%-át az azonosított áldozatoknak szexuális célból, szexuális célból kereskedtek, és ezeknek 95%-a nő volt. Azt mutatja, hogy nem ülhetünk a babérjainkon. Miközben ez a bűncselekmény az alapvető jogok jelentős sérelmével jár, ugyanakkor rendkívül nyereséges az emberkereskedők számára. Éppen ezért folytatnunk kell az áldozatvédelmi munkánkat. Miért viseljük el azt, hogy a nemzeti hatóságok nem teljes szívvel teljesítenek teljesen nyilvánvaló, hogy egyes országok értek el nagy eredményeket, és fellépnek nagyon komolyan az emberkereskedelem ellen, míg más országok nem teljesen ültették át saját jogukba ezt a jogszabályt, és nem ismerik el ezt a bűncselekményt. Kell-e még számukra több bizonyíték ahhoz, hogy lépjenek és végre elfogják a tetteseket, megmentsék az áldozatokat. Ezeket az embereket tárgyként kezelik, mennyi ideig kell még várniuk eh, arra, hogy igazságot szolgáltassanak nekik. Ez egy olyan kérdés, amelyre az Európai Uniónak egységesen kell Eh, válaszolnia. Amikor eh, megkérdezték eh, az embereket arról, hogy milyen jellegű bűncselekmények ellen kell leginkább az EU-nak fellépnie, ezt jelölik meg az elsők között a válaszadók. Mivel határon átnyúló bűncselekményről van szó, a gyökerénél kell kezelni azt, az áldozatok kimenekítését és a bűnösök megbüntetését szintén az Európai Unió belül határokon átnyúló módon lehet csak kezelni az emberi emberkereskedelem felszámolása érdekészített stratégiát itt a parlamentben mi várjuk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy fellépjünk a bűncselekmény ellen. A bizottságnak oda kell hatnia, hogy minden egyes tagállamban végrehajtsák az emberkereskedelem ellen született irányelvet, mi ebben segítséget nyújtunk. Az emberkereskedelem a legkiszolgáltatottabbakat sújtja, akik nagyobb védelemre jogosultak. Ezt azonban csak akkor tudjuk megtenni, hogyha minden tagállamról rendelkezünk megbízható adatokkal. Fontos kitérnünk az emberkereskedelemre, eh, akkor is, eh, amikor éppen az immigráció, a bevándorlás a fontos téma. Eh, ez egy más jellegű bűncselekmény. Az ennek a bűncselekménynek az áldozatának az emberi jogaira is oda kell figyelni. Köszönöm. Köszönöm szépen képviselő asszony hozzászólását, és köszöntöm biztos urat, és meg is adom Avramopoulos biztos úrnak a szót. Öné a szó. Köszönöm szépen, Tisztelt parlamenti képviselők, hadd kezdjem azzal, hogy köszönetet mondok Bilder asszonynak, hogy megragadta ezt a kezdeményezést, és benyújtotta ezt a kérdést. Először is köszönöm mindenkinek, hogy következetesen foglalkoznak az emberkereskedelem kérdéskörével, és az Európai Unió napi rendjén tartják ezt a kérdést. Szeretnék világosan fogalmazni, az emberkereskedelem arról szól, hogy személyeket vásárolnak, illetve bocsátanak áruba, illetve az általuk nyújtott szolgáltatásokat bocsátják áruba. Az emberkereskedelem tilalom alatt áll az, az, az emberi jogok, illetve az Európai Alapjogi Karta alapján. És ugyanakkor a szervezett bűnözés egy nagyon súlyos formájáról van szó, ahogyan azt megfogalmazzák az Európai Uniós szerződések is. Ez a súlyos bűncselekmény nem, jelen, nem létezne, hogyha az emberkereskedők nem tennének szert hatalmas profitra az emberkereskedelem révén, hogyha meg akarjuk akadályozni azt, hogy újabb áldozatok váljanak az emberkereskedők áldozataivá, akkor mind a legális, mind az illegális pénzfolyamoknak, amelyek az emberkereskedelemhez kapcsolódnak, gátat kell szabni. Az emberkereskedelem immáron a migrációs kérdéskör egyik fontos részét képezi Európában, valamint a biztonság politikai kérdések, megfontolások részét is. Egy olyan jelenségről van szó, amely egyértelműen kapcsolódik sok szakpolitikai területhez, mint az Európai Unión belül, mint azon kívül. A Eurostat adatai azt mutatják, hogy a 2010-es, 2012-es időszakban a 28 tagállamban 30.146 áldozatot vettek nyilvántartásba. Az áldozatok 80%-a nőnemű, és az emberkereskedők 70%-a pedig férfi. A nyilvántartásba vett áldozatok 16%-a gyermek, Az adatok azt mutatják, hogy a kizsákmányolás legelterjedtebb formája a szexuális kizsákmányolás, 69%-ot tesz ki a kizsákmányoláson belül, és az áldozatok többsége nő, illetve lánygyermek, összesen 95%-ról van szó. Több mint ezer gyermek áldozata van a szexuális kizsákmányolás céljával végzett emberkereskedelemnek. Ezek az adatok azt mutatják, hogy egy nagyon erős nemi vetülete van az emberkereskedelemnek. Szeretnék világosan fogalmazni, az Európai Unió felismerte, hogy az emberkereskedelem, az erőszak, a nők elleni erőszak egyik strukturált formája, rendszer szintű megjelenése. Ezzel súlyosan korlátozódnak a nők azon jogai, hogy ugyanúgy éljenek jogaikkal és a szabadságukkal, mint a férfiak. A nem, a nemi hovatartozás az emberkereskedelem folyamatának minden szakaszában szerepet játszik. A kiszolgáltatottság nagyobb a nők körében, a kizsákmányolás is nagyobb a nők körében, és a támogatáshoz, segítséghez való hozzáférés is befolyásolja a nemi hovatartozás. Büszkén mondhatom, hogy az Európai Bizottság és annak szolgálatai, az én szolgálataim is nagyon ambiciózusan dolgoznak, dolgozunk ezen a problémán. Egy átfogó jogi és politikai keretünk van, amelynek az alapját az emberkereskedelem elleni irányelv képezi, és van egy Európai Uniós stratégiánk is az emberkereskedelem felszámolására 2012-2016 2-től 16-ig terjedő időszakra vonatkozóan. Az általam említett irányelv az emberi jogokra épül, és az áldozatokra összpontosít, a nemi kérdésre is odafigyel, és a gyermekek jogaira is. Az irányelv átültetésének a határideje 2013. április 6-án járt le. Az Európai Bizottság az EU szerződéseinek őreként haladéktalanul bevezette a szükséges eljárásokat, és örömmel számolhatok be arról, hogy a mai napig 25 tagállam tájékoztatta hivatalosan az Európai Bizottságot, hogy teljes mértékben átültették nemzeti szinten az irányelvet, mindössze két tagállam nem tájékoztatta ez idáig az Európai Bizottságot az átültetésről. A szolgálataim jelen pillanatban elemzik a tagállamok által szolgáltatott adatokat, és mindenképpen megteszünk mindent, hogy biztosítsuk a teljes körű átültetését és alkalmazását az uniós jognak. Az Európai Bizottság az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is benyújtja majd a következő jelentéseket. 2016 elején elkészül majd az első EU-s jelentés, amely azzal foglalkozik, hogy az emberkereskedelem elleni küzdelemben milyen előrelépéseket értünk el. A tagállamok és a civil társadalom, amely az Európai Uniós Civil Társadalmi Platformon képviselteti magát, információkat nyújtottak be az EU illetékes koordinátorától, koordinátorának az irányelv 20 cikkének megfelelően, a jelentést pedig jó magam készítem el. Ez a jelentés foglalkozik majd az emberkereskedelem nemi vetületeivel és az ezzel összekapcsolódó szempontokkal. Másodszorban készül egy további jelentés is, az Európai Bizottság az irányelv 23. cikkének megfelelően egy átfogó jelentést kés, készít majd 2016-ban. Ez a jelentés felméri azt, hogy a tagállamok milyen intézkedéseket foganatosítottak annak érdekében, hogy eleget tegyenek az emberkereskedelem elleni irányelvnek. Emellett felméri majd a meglévő nemzeti jogszabályok azon hatását, illetve azon nemzeti jogszabályok hatását, amelyek kriminalizálják az emberkereskedelemmel élők, emberkereskedelem lehetőségeivel élőket. Különösen foglalkozik majd ez a jelentés is a nemi vetülettel, különösen azon intézkedésekkel, amelyek megpróbálják csökkenteni a keresletet a kizsákmányolás minden formája iránt. Az Európai Unió emberkereskedelem elleni irányelve megfogalmazza azt a jogi kötelezettséget, hogy a keresletet, amely a kizsákmányolást eredményezi, csökkenteni kell, beleértve az azokkal szembeni fellépést is, akik élnek a kizsákmányoltak nyújtotta szolgáltatásokkal. Az irányelv már kriminalizálja azokat is, akik tudatosan élnek azokkal a szolgáltatásokkal a kizsákmányoltak részéről, amely kizsákmányoltak a harmadik országok állampolgárai. Emellett egy elismert tudományos intézmény tudományos munkáját is igénybe vesszük, amely felméri az emberkereskedelem által gyakorolt hatásokat minden szinten. Tanulmányt is készíteni kívánunk, és ez a tanulmány figyelembe veszi az Európai Parlament által 2014. februárjában elfogadott állásfoglalásban megfogalmazottakat. A tanulmány, amelyet elkészítettünk, ez év végéig készül majd el, az Európai Unió emberkereskedelem elleni stratégiája 2016-ban ér véget. Ahogyan a biztonsággal és migrációval foglalkozó európai menetrend is megfogalmazza, el fogunk fogadni egy 2016 utára vonatkozó stratégiát is. Ennek megfogalmazása során minden érdekelt felett megkérdezünk majd, és az Európai Parlamentet is természetesen folyamatosan tájékoztatjuk a fejleményekről. A 2016 utáni megközelítésünkben érvényre kell, hogy jusson a nemi dimenzió is. Hölgyeim és uraim, Mindenképpen további előrelépésekre van szükség ezen a téren, tartozunk ezzel az áldozatoknak, és természetesen a társadalmaink egészének, a gyermekeinknek és az eljövendő nemzedékeknek is köszönöm. Köszönöm, biztos úr! Örömmel hallottam, hogy tudunk határozott lépéseket tenni annak érdekében, hogy a nők kiszolgáltatottságát csökkentsük ez nagyon fontos közös feladatunk és sürgető feladatunk is. most pedig rátérünk a képviselőcsoport vezérszónokainak hozzászólására elsőként az európai néppárt képviselőcsoportja nevében corazza bildt képviselő asszonynak adok szót. képviselő asszony öné a szó. Köszönöm elnök asszony, köszönöm biztos úr. Az emberkereskedelem az eh, a korunk eh, rabszolgasága. Biztos úr által emltett adatok elképesztőek, az egyéni történetek pedig szvszortóak Az néppárt üdvözli azt, hogy figyelembe vesszük a nemi vonatkozásait is ennek a problémának. Ez egy nagyon súlyos, határon átnyúló nemzetközi bűnözési forma, és így is kell, hogy kezeljék a tagállamok. Az emberkereskedő hálózatokra pedig válaszolni kell. Igazságügyi és rendőri együttműködés formájában itt segíthet a Frontex, az Europol és az Eurojust. Meg kell törni ezt az ördögi kört, a büntetlenség ördögi körét. Nem szabad, hogy búvó helyet találhassanak ezek a bűnözők Európában vagy a környező országokban. A bizottságot arra szólítjuk fel, hogy a jogszabály betartatásáról szóló anyagot a minél előbb készíts el, mert ahogy ön is mondta, a szexuális kizsákmányolás tüzeli leginkább, hajtja leginkább ezt a bűncselekményt. Itt nőkről és gyermekekről, kiszolgáltatott személyekről van szó ugyanakkor fel kell vetni az ilyen szolgáltatások felhasználóinak, használó, kihasználóinak felelősségét is. Egyre inkább migránsok is ezek a nők, akik elszenvedik ezt a bűncselekményt. Ennek az önök hozzáállásának kell, hogy legyen egy nemi vonatkozása. Követni kell a pénzt is. Az EPP a zéró tolerancia pártja, és a nemek közti egyenlőséget napirenden tartja. Senkit nem szabad kihasználni Európában. Köszönöm. Köszönöm képviselő asszony. Most pedig Hannibal képviselő asszonynak adok szót. Uh, Köszönöm, elnök asszony én magam is üdvözlöm mindazt amit a biztos úr mondott és azt amit tenni készül különös tekintettel arra hogy felveti a szexuális szolgáltatások használóinak a felelősségét, és eh, ahogy eh, már itt elhangzott, elsősorban a nők szenvedik meg az emberkereskedelmet. Nagyon fontos, hogy fellépjünk ez ellen, és eh, feltárjuk azokat a most keletkező taktikákat, amelyeket az emberkereskedők alkalmaznak, mivel úgy tűnik mindig egy lépéssel a bűnöldözők előtt járnak járnak. London, amit én képviselek, az egyik célállomása az emberkereskedőknek, és most, hogy készülünk a népszavazásra a brit tagságról, azt gondolom, hogy annak részeként kell felvetni az emberkereskedelemről szóló vitát is. A nők és lányok, a, akiket ez érint, a legkiszolgáltatottabb tagjai a társadalomnak, azt gondolom, hogy csak európai megoldással lehet kezelni következő hozzászólónk björk képviselő asszony parancsoljon! Uh, köszönöm biztos úr nagyon örülök annak hogy ön is eh, koncentrálni akar. Eh, mi, mi a kereslet? Eh, persze a stricik és a szexuális szolgáltatásokat igénybe vevő férfiak. E, tehát a piacot kell megcélozni. Ahogy a Hannibal jelentés tavaly rámutatott, az északi modell, amely a szolgáltatások használóit és a striciket is kriminalizálja, megfelelő lépés lehet a kereslet elleni fellépésre. E, mit lehet tehát tenni e, ebben az ügyben, és mit tettünk ebben az ügyben? Szerintem most még nem eleget. Olvastam olyan kutatási eredményeket, amelyek amelyeket lobbisták írtak, illetve nem megfelelő képesítésű személyek. Ezek a jelentések nem megfelelő színvonalúak, és teljesen nyilvánvaló, hogy nem annyira a határőrizetet kell megerősíteni, hanem sokkal fontosabb lenne a bordélyházak felszámolása. Így lesz jobb az élete nőknek és lányoknak Európában. Köszönöm. Következő hozzászólónk Búz képviselő Um... A mozgásszabadság az Európai Uniós országok között lehetővé teszi ezt a bűncselekményt, akár férfiakról, nőkről, gyermekekről legyen szó. Egyetlen határon sincs lehetőség az ellenőrzésre, és ez megkönnyíti az embercsempészetet. Az Egyesült Királyság kormánya elismeri, hogy a szabad mozgás segít, a szabad mozgáshoz való jog segíti az embercsempészeket, nem csak az áruk, hanem az emberek is szabadon mozognak. Ami pedig a kompetenciákról szóló jelentést illeti, azt látjuk, hogy a szabad mozgás joga, jogát kihasználják a bűnözők, a drogok, illetve az embercsempészet céljából és ezek bejutnak az Egyesült, Egyesült Királyságba. Ez a jelentés is rámutat arra, hogy a belső határokon belüli szabad mozgás az ellenőrzés lehetőségét csökkenti. Az Eurostat szerint az embercsempészek áldozatai 68%-ban nők, ez döbbenetes. Célunk az kell, hogy legyen, hogy véget vessünk az embercsempészetnek, nem pedig azon kellene aggódnunk, hogy milyen konkrét intézkedéseket kell hozni a bizottságnak. A szabad mozgás joga segíti az embercsempészetet, tehát lépéseket kell hoznunk minél előbb ennek megállítására, meg kell büntetnünk az elkövetőket méghozzá a hatékony elrettentéssel. Hiszen ez a modern idők rabszolgaság, ennek véget kell vetni. Következő hozzászólónk Bizzotto képviselő asszony. Parancsoljon! You've got the floor, madam. Grazie, Presidente. Parlare di questo... Köszönöm szépen, elnök asszony. Amikor ezekről a fontos témákról beszélünk, miközben 15-en ülnek itt az ülésteremben, akkor ez szégyen. Szégyen a magam számára és az Európai Parlament számára is, amelyet én is képviselek többek között. Az emberkereskedeleme szégyen teljes gyakorlat és elfogadhatatlan Európában. Láthatjuk, hogy milyen károkat okoz ez a jelenség Gyakran az áldozatok Afrikából származnak, a közel-keletről, és a bűnözők emberi sorsokkal spekulálnak. 2015-ben több mint 200 ezeren érkeztek Európába migránsként, sokan a földközi tengeren keltek át, és legalább 3 ezeren az életüket vesztették e közben. Megpróbálunk most több ezer Afrikából érkezett menekültet, illetve migráns befogadni, de hát nem akarhatjuk azt sem, hogy Afrika népessége teljes mértékben elhagyja a kontinenst. Az emberkereskedők e, elfogadhatónak tartják azt, hogy emberek halljanak meg, ott kell elsősorban megoldanunk a problémákat, ahol a háborúk kirobbantak. Köszönöm. Etheridge úr kikártyás kérdést szeretne önnek feltenni, bizottó asszony elfogadja? Etheridge úr, parancsoljon. Um, Köszönöm. Egyetérte velem, hogy ez a szörnyű bűncselekmény, amiről most itt beszélünk, eh, férfiként számomra ez egy eh, tényleg érzelemdús eh, dolog. Egyetérte velem, hogy a legmegfelelőbb módja a határőrizet megerősítése, hogy fel tudnánk térképezni, hogy kik jönnek be az Európai Unióba, így lehetne fellépni ezzel ellen. Bizotto asszony, parancsoljon. Sicuramente sì, dobbiamo controllare. Természetesen igaza van, a határainkat mindenképpen ellenőriznünk kell, a polgárok is ezt várják el tőlünk, és mindenképpen el kell kerülnünk azt, hogy valaki tudtunk nélkül beutazzon az Európai Unióba. Természetesen a háborús menekülteken segíteni kell, de nem fogadhatunk be mindenkit. Olyan emberekről van szó, akik nek Afrikában lenne a helyük. Nyilvánvalóan Európának szolidárisnak kell lennie, de nem elfogadható, hogy mindenki elhagyja az afrikai kontinens. Köszönöm. Rajta volt a hozzászóló is listán, volt lehetősége arra, hogy elmondja a véleményét. Nem tudok kékkártyás lehetőséget adni. Azoknak van elsősorban, akik nem szóltak hozzá a hozzászólói körbe. Fundulis képviselő úrnak adok szót viszont a függetlenek közül. Κυρίες και κύριοι Kedves kollégák, kétség sem fér hozzá, hogy az emberkereskedelem olyasmi, amit meg kell szüntetni, hiszen az sérti az Európai Unió értékeit folyamatosan dolgoznunk kell azon, hogy ne csak korlátozzuk ezt a jelenséget, annak tovább terjedését, hanem hogy teljesen megszüntessük azt. Mindenek előtt nőket és gyermekeket érinti az emberkereskedelem, Mindannyian tudjuk, hogy ez miért van így. Sok esetben kiderült azonban, hogy a tagállam egy-egy tagállamban a az illetékesek nem megfelelően jártak el. Az emberkereskedem ördögi körént meg kell törni, nem elég, hogy csak szavakban harcoljunk ellene, mindenképpen el kell érnünk, hogy a tagállamokban semmiféle tolerancia ne legyen többi az emberkereskedelemmel szemben. Az Európai Unió értékeit érinti mindezt, kemény szankciókra van szükség azért, hogy a polgárokat meg tudjuk győzni arról, hogy igenis harcolunk a nemzetközi maffiával szemben, és teljes mértékben meg akarjuk szüntetni ezeket a bűnügy, bűnöző hálózatokat. Következő hozzászólónk a képviselői lista szerint hét képviselőasszony. Parancsoljon! Az emberkereskedelemről szóló 2011-es eh, irányelv az eh, kimondja, hogy itt eh, valójában egy szexuális jellegű bűncselekményről van szó, hiszen az emberkereskedelmet elszenvedők nagy része e, ilyen jellegű munka végzésére kényszerül ezt követően. Itt elsősorban nőkről és lányokról van szó, akiket adnak és vesznek a férfiak. Nem e, szabad haboznunk, fel kell lépnünk ez ellen a kizsákmányolás ellen. Az Európai Bizottságnak be kell tartania a saját ígéretét, és elemeznie kell, hogy a tagállamok milyen sikerrel alkalmazzák a 2011-es irányelvet a szexuális tevékenység nem emberi jog, éppen ezért azt gondolom, hogy itt a legsúlyosabb bűncselekményekről van szó, szóval elég ebből fel kell lépni. Hozzászólónk Zuber képviselő asszony, parancsoljon! É urgente e necessário, em primeiro lugar, atualizar os dados existentes. Köszönöm szépen, mindenképpen szükségesnek tartom azt, hogy frissítsük az emberkereskedelemmel kapcsolatosan összegyűjtött adatokat, a legutóbbi Eurostat adatok is 2012-re vonatkoznak. A gazdasági helyzet a különböző tagállamokban, az Európai Unióban romlott, de Igaz ez afrikai és közel-keleti országokra is, ezért abból indulhatunk ki, hogy még rosszabb a helyzet most, mint 2012-ben. Az emberkereskedelem áldozatainak igen jelentős aránya nő, az áldozatok teljes számának 13%-a pedig lánygyermek. Az áldozatok 56%-a emellett szexuális kizsákmányolás áldozatává is válik, nagy részük nő. Az ENSZ emberkereskedelem ellen küzdő illetékes grémiuma pedig azt mondja, hogy a prostitúció és a nőkkel végzett emberkereskedelem között közvetlen kapcsolat van. Hogyha a prostitúciót betiltjuk, akkor emberkereskedelem sem lesz többé. Ezért... Szonynak adok szót egy percben. Grazie, Presidente. Gentile Commissario, nel Mediterraneo... Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. A földközi tengeri térségben az emberkereskedelem nagyon nagy méreteket ölt, itt az áldozatok nagy része nő, tekintve azokat a tragédiákat, amelyekkel a média is mm, széles körűen foglalkozik. Mégis azt mondhatjuk, hogy nagyon sok esetről nem is szerzünk tudomást. Rengeteg nő érkezik Európába, aki már várandós, és aztán Európában, Olaszországban kívánja világra hozni a gyermekét, nem is tudhatjuk azt, hogy milyen sok újszülött hal meg az átutazás során. Az adatok szerint az európai, Európába irányuló migráció mögött kb. 30 ezer embercsempész áll, hatalmas üzletet csinálnak ezzel, és az általuk szerzett bevétel messze meghaladja például a drogkereskedelemből, illetve a fegyverkereskedelemből származó profitot. Mit kíván tenni az Európai Bizottság annak érdekében, hogy a problémát felszámoljuk, és végre eh, harcoljunk azok ellen, akik profitra tesznek szert? Cselő asszonynak adok szót. Nem. Oh, Köszönöm szépen. Forenza képviselő asszony következik. Forenza presidente io credo che eh, sia molto importante questa sollecitazione. köszönöm elnök asszony. Eh, fel kell szólítanunk a bizottságot hogy a tagállamok tetteit fellépését itt megfelelően monitorozzák nekünk, eltökéltebbeknek kell lennünk, mint Európai Parlamentnek. A, nember, a, a nők testük feletti önrendelkezési jogát biztosítani kell, ami egy alapvető emberi jog. Egy sor kérdés következik mindabból, amit elhangzott. A Említették eh, tegnap is például az oktatáshoz való hozzáférést, eh, a nemi felvilágosítást. Ezek gyakorlatilag összefüggnek azzal a problémakörrel, amivel mi itt most eh, foglalkozunk. Hát megfelelő felvilágosításra, nevelésre van szükség. Az áldozatok 68%-a nő, de miért nem kezeljük az, ezeket a szexuális szolgáltatásokat igénybevevő férfiak problémáját. Nem lehet, hogy csak testként kezeljék a nőket. Szóval a képviselő asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. A jelenlegi helyzetben egy megjegyzéssel élnék. Nagyon nehéz ez a kérdés, hiszen látjuk a statisztikákat, és jelentést készítek most a családi segítők témájában. Sajnos ebben az ágazatban azt látjuk, hogy rengeteg ember esik az embercsempészet áldozatául. És néha önkéntelenül részt vesznek az embercsempészet láncolatában fizetnek embercsempészeknek azért, hogy egyik helyről a másikra szállítsák őket. Mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy megvédje ezeket a személyeket, melynek nagy többsége nő? Hiszen ismét azt látjuk, hogy lemaradunk az eseményektől, lemaradunk, késtekedünk az intézkedések megvalósításával, és nem tudunk megbírkozni az illegális embercsempészettel. Természetesen a tagállamok is felelősek ezért, hiszen lehetővé teszik azt, hogy az Európai Unió politikái ellentmondásosak és kétszínűek legyenek ebben a kérdésben. Bár az Európai Unió kemény kezű cselekvőnek kíván mutatkozni az embercsempészet témájában, azonban a jogi határátlépési lehetőségeket, a jogos határátlépési lehetőségeket lezárja, és ezzel az embercsempészek, vizét, e, embercsempészeknek segít. És ezzel hozzájárul az embercsempészet virágzásához. Nem tudom, túlságosan késő már, hogy megbirkózunk ezzel a kérdéssel? azonnal felül kell vizsgálni a jelenlegi intézkedéseket. Már ami a bevándorlást illeti, 2012-2016-os időszakra nagyon fontos a kohézió a tagállamok részéről, megfelelően kell átültetni a jogszabályokat, és szoros ellenőrzés alatt kell tartani ezt a jelenséget, azért, hogy ne kerüljünk ismét olyan helyzetben, amikor pusztán megfigyelőként nézzük ezt a szörnyűséget köszönöm képviselő asszony hozzászólását ezzel a képviselői hozzászólások végére is értünk és áttérünk a catch the eye eljárásra. megpróbálok mindenkinek szót adni ehhez viszont az kell hogy mindenki ragaszkodjon az egyperces időkeretéhez higgyék el én fogok és mindenkit egy percnél meg fogok álltani. elsőként comodini katia képviselő asszonynak adok szót parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Elismerem az Európai Bizottság erőfesztéseit az emberkereskedelem elleni küzdelemben. Az emberkereskedelemmel foglalkozó irányelvet azonban hatékonyabban végre kell hajtaniuk a tagállamoknak. Biztosítanunk kell sürgősen azt is, hogy az áldozatok megfelelő védelemmel részesüljenek, és hogy feltárjuk a bűnözői hálózatokat. Nem az áldozatok ellen harcolunk, hanem az emberkereskedők ellen Fontos fellépni az online tevékenységük ellen is, az internetet ugyanis felhasználják a tevékenységük kiterjesztésére. Emellett az adminisztráció területén is erőfeszítéseket kell tennünk azért, hogy a közigazgatásban feltárják az emberkereskedelmi eseteket, és mindenképpen azonosítani kell. A... Médzi képviselő asszonynak adok szót. Mrs. Médzi? it-traffikar a nies hi problema gravi u allarmanti. eluf ta' nies Köszönöm, itt egy eh, rémes problémáról van szó. Több ezer eh, embert adnak el Európában, eh, akik aztán szörnyű körülmények között élnek és végzik a munkát. Ez, ez egy egyre súlyosbodó probléma miközben mi itt beszélünk, nők és gyermekek halnak meg minden méltóság nélkül. A nőkereskedelem, az emberkereskedelem elfogadhatatlan dolog. Ez a rabszolgaság modern szolgája, modern, rabszolgaság modern formája. Éppen ezért kérem a bizottságot és az összes tagállamot, hogy nagyon keményen lépjenek fel ezzel a problémával szemben. Főleg nők és lányok az áldozatai ennek a bűncselekmények nem elfogadható. Jász képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az emberkereskedelem és az embercsempészet bűncselekmény, ennek megfelelően kellene szankcionálni mindkettőt. A migrációs és menekült áramlatokkal, ez egy további dimenzióval bővül, és biztos úr, úgy gondolom, hogy a rabszolgakereskedelmmel szemben is fel kell lépni, ez főként Törökországra jellemző. Egy millió szíriai menekültet kellett befogadnia nemrégiben Görögországnak a szigeteken, ez példátlan. Magam is elutaztam az érintett területekre, hogy ott a saját szememmel lássam, mi a helyzet. Számos szigetére is több ezren érkeztek, török oldalról. Hajókkal, csónakokkal viszik a migránsokat a görög szigetekre, ez az egész egy szervezett gyakor. Köszönöm. Következő hozzászólónk Jakovcsics képviselő úr gospođo predsjednice trgovanje ljudima je danas sigurno. az emberkereskedelem az egyik legsúlyosabb emberi jogsértés ami mégis nap mint nap megtörténik. Az emberkereskedelem és az a tény, hogy leginkább nők szenvednek ettől a bűncselekménytől, azt mutatja, hogy nagyon sok álszentség övezi ezt a bűncselekményt, mert sokan tolerálják annak elkövetését. Éppen e, most beszéltünk a jogszabályok alkalmazásáról az Európai Unióban, e, a közelmúltban pedig beszéltünk a lányok oktatásáról. Az Európai Unió által elfogadott jogszabályok ezeken a területeken nem kerülnek végrehajtásra az összes tagállamban, vagy akár át sem ültetik őket a nemzeti jogba. Ezért is szeretném a skandináv modellt a figyelmükbe ajánlani. Képviselő úr. Thank you. Uh, discussing an age-old problem. Köszönöm szépen, egy nagyon régi problémáról van szó, a rabszolgaság és a szexuális kizsákmányolás hosszú történetre tekint vissza, egy olyan világban, amikor hatalmas migráns tömegek indultak meg a világban, az emberkereskedők számára ideális körülmények alakultak ki kemény határ ellenőrzésre van szükség a probléma megoldására, és nagyon súlyosan, keményen szankcionálni kell az emberkereskedőket. Együttműködésre van szükség a szuverén nemzetállamok között azért, hogy fel tudjunk lépni a nemzetközi bűncselekmény ellen. Az igazság az, hogy a jogállamiság és különösen a nemzetközi jog hatékony határellenőrzésekkel párosulnia, kötelezettségünk, hogy megvédjük ezeket az embereket, az áldozatokat, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a szabadságokat biztosítsuk és jobb jövőt biztosítsunk nekik. Köszönöm. Köszönöm. Következő hozzászólónk Polcsák képviselő úr. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Já samozřejmě... Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, hogy megadta a szót. Természetesen én is egyetértek azzal, hogy szörnyűséges tettekről van szó, amely nőket érinti, ezt el kell ítélni. Akár a női embercsempészetről legyen szó, akár prostitúcióról, ez modernkori rabszolgaság szörnyűséges. Másrészt azonban beszéltünk az európai szolidaritásról a menekültek kapcsán. Ma reggel meglepetten láttam a Keller jelentés szavazásának eredményeit meglepett, hogy ugyanezek a kollégák, sőt, a női kollégáim saját frakciómból, akik az európai szolidaritásról beszélnek, ők sem támogatták ezt a jelentést. Beszéltünk a kétszínűségről. Nos, hogyan lehet az európai szolidaritást hangsúlyozni, miközben nem támogatjuk azt a jelentést, amely szükséges ahhoz, hogy az embercsempészet áldozatainak segítsünk? doamnă președintă domnule comisar dragi. köszönöm szépen tisztelt elnök asszony biztos úr kollégák! el kell ismernünk, hogy nincsenek egyértelmű adataink az embercsempészet témájában, ahogy ezt a jelentéstevőtől is hallottuk. A számok sokkal magasabbak az ismerteknél. Természetesen az áldozatok félnek és nem jelentkeznek. Tisztelt biztos úr! Meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan lehet nem csak nyomon követni a helyzetet, de megoldást találni és védelmet nyújtani az áldozatoknak. Természetesen a nyomonkövetésre, a monitoringozásra szükség van, azonban az okokat kell feltárni, és szankciókat kell bevezetni azon személyek esetében, akik az embercsempészetet végzik. Ez bűncselekmény, új intézkedésekre van szükség, hogy megszabaduljunk ettől az erőszaktól. Biztos úr, talán el tudja mondani, hogy melyik két tagállam nem tájékoztatta önt. Adok szót. Mr. Skripek, Mr. Skripek, you have the floor. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Az emberkereskedelemmel sérülnek az alapvető jogok, ugyanakkor ez egy szervezett bűncselekménynek is tekinthető, de látnunk kell az emberkereskedelem új formáit is, ilyen például a béranyaság a béranyaság is egy ilyen gyakorlatnak tekinthető, főként harmadik országbeli nőket érint ez. Ez a rabszolgaság egy újfajta formája a gyermekhez való jog ürügyén válik ez lehetővé, határozott nemmel kell válaszolnunk erre a gyakorlata, emellett az IPPF botrányos gyakorlatára is fel kell deríteni. Én ellenzem ennek a szervezetnek bármi nemű pénzügyi támogatását. Az Európai Bizottság, mint az emberi jogok őre, eh, nem hunyhat szemet az ilyen gyakorlat felett. Egy civilizált Európában a jogok nem sérülhetnek így módon. Következő hozzászólónk Mrs. Post. <coughs> Thank you, Madam Chair. Ladies and gentlemen, trafficking in human beings. Mr. Frunzulika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 Köszönöm, elnök asszony. Az emberi kereskedelem az azt is jelenti, hogy gyakorlatilag aki ezeket a szolgáltatásokat megvásárolja, az gyakorlatilag megerőszakolja ezeket a nőket. A társadalom jogosít fel ezekre a tettekre, úgy érezhetik. A bizottság részéről szükséges az, hogy nyomon kövessék a jogszabályok végrehajtását a tagállamokban. Amikor valakit ismételten megerőszakolnak, akkor rendelkezésre kell, hogy álljon a lehetőség arra, hogy ezt e, emiatt feljelentést tehessen, és a rendőrök higgyenek neki. Egyébként lehet, hogy nincs meg a bátorsága, hogy ezt megtegye emellett az ilyen bűncselekmények áldozatainak tartózkodási engedélyt is kell adni. Zolika úr. Sorry, but I haven't heard very well. Uh, uh, Elnézést, de az imént nem hallottam jól a nevemet. Köszönöm. Az emberkereskedelem, hölgyeim és uraim, súlyosan sérti az alapvető jogokat, és a szervezett bűnözésnek egy olyan súlyos formája, amelyel szemben minden eszközzel fel kell lépnünk. Férfiak, nők, fiú és lány gyermekek, akik áldozataivá válnak ennek, mindenképpen a támogatásunkra szorolnak. Ezért fontos, hogy a nemi vetületés érvényesülni tudjon az emberkereskedelme szembeni küzdelmünkben. Az ember jogokra épülő megközelítésünk során az áldozatokra kell összpontosítanunk, és az emberkereskedelem minden formájában fel kell lépnünk, különösen a szexuális kizsákmányolás miatt elkövetett emberkereskedelemmel szemben. Ez ugyanis az emberkereskedelem legsúlyosabb formája. Az érintett felekkel, felekkel is együtt kell működnünk az emberkereskedelem elleni harcban. A tagállamoknak és az Európai Bizottságnak is mindent meg kell tenni. Az EB részéről fel kell mérni a tagállami intézkedések hatékonyságát. Köszönöm. Képviselő úr, ezzel a kezdélyeljárásnak a végére értünk és most a vita zárásaként megadom avramopoulos biztos úrnak a válaszadás lehetőségét. parancsoljon! Um, Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Először is egy általános megjegyzéssel indítanék. Látom, hogy a parlament tisztelt képviselői minden lehetőséget megragadnak arra, hogy az Európai Unió egyik legnagyobb vívmányát megtámadják, ez pedig a szabad mozgáshoz való jog belső szabályok nélkül, belső határok nélkül. Szeretném leszögezni, hogy a Schengeni rendszer nem a probléma, hanem a megoldás része. Schengen nem a probléma hogyha teljes mértékben érvényesítjük a sengei, sengeni szabályokat, akkor ez a határon történő jobb ellenőrzéshez vezet. És most pedig konkrétabban egy-két szót engedjenek meg. Tisztelt kollégák, köszönöm szépen a vitát. A vita rövid volt, de tartalmas. Nyilvánvalóan ugyanazon a véleményen vagyunk. Az embercsempészet nemi vetületét nagyon komolyan kell venni. Szeretném ismét hangsúlyozni, az embercsempészet bűncselekmény, ahogy ez benne van az alapvető emberi jogok kartájában. Még mindig nagyon sok az embercsempészet áldozat, ennek száma nagyon magas, ez elfogadhatatlan. Björk asszony, ahogyan ön is tudja, az ilyen jellegű szolgáltatások alkalmazása kriminalizálandó, és ez benne van az embercsempészet elleni irányelvben. Ez az irányelv arra ösztönzi a tagállamokat, hogy kriminalizálják az ilyen jellegű szolgáltatások alkalmazását, akkor, amikor a felhasználó tudja, hogy embercsempészet áldozatáról van szó. Ez nem azt jelenti, hogy a tehát azokat kriminalizálja, akik tudatosan használják ezeket a szolgáltatásokat, azonban nem kötelező a tagállamok számára a kriminalizálás, hanem a bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy ezt a lehetőséget vegyék fontolóra. Itt a keresletet szeretnénk ezzel csökkenteni. Az Európai Unió már határozottan föllépett ebben a témában, és a embercsempészet elleni stratégia kialakításának végénél járunk. Önök a rendelkezésére állok, és remélem, hogy sikerül ezt a stratégiát elfogadnunk a következő évben. Köszönöm. La discussione è chiusa.